Uh, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Az alapjogi karta arra emlékeztet bennünket, hogy az Unió az oszthatatlan, egyetemes emberi értékekre épül. Ez a szabadság, egyenlőség és szolidaritás. a demokrácia alapelveire épül, és természetesen a jogállamiságra. Az egyént a tevékenysége középpontjába helyezi azzal, hogy az Európai Uniós állampolságot létrehozza, és egy nagy szabadság, biztonság és igazságügyi teret hoz létre. Ez a fejezet mindennél jobban leírja, hogy tulajdonképpen mit is jelent Európa, azt is meghatározza, hogy mi a küldetés, amely előttünk áll a migráció és belügyi területen. A realitások, amelyekkel találkozunk, mindenkívül nagy kihívást jelentenek, és nagy mértékben osztjuk a felelősséget az európai integráció és a legitimizálása területén az európai ígéreteknek. De mi is a mai mindennapok valósága? robbanékony geopolitikai világ, új fenyegetések, egy olyan új erő, amely kinyilatkoztatta, hogy ártani akar a gazdaságainknak. A gazdaság azon küzd, hogy kilábaljon a válságból. A demográfiailag fiatal világban egy előregedő népesség található városainkban, országainkban. Ez is mutatja, mutatja, hogy milyen fontos kérdések vannak. A különböző bűnözési megnyilvánosok pedig határon átnyúlnak. Folyamatos eh, humanitárius eh, katasztrófák találhatóak határainkon, ami fájdalmas, hogyha megnézzük a politikai, kulturális örökségeinket, és egyre nagyobb mértékben elégedetlenséggel találkozunk az európai állampolgárok részéről is. Engedjék meg, hogy világosan fogalmazzak. A válasz ezen kihívásokra egyértelműen nem az, erődít, az európai erődítmény létrehozása. A történelem bizonyította, hogy az erődítményeket a külső veszélyek ellen építették, azonban előbb vagy utóbb olyan erődítmények lettek, amelyek elszigetelték és rabszolgává tették azokat, akik ezeket az erődítményeket létrehozták. Tehát ez nem lehet megoldás. Európa csak akkor virágozhat, hogyha energiailag lehetővé teszi a gondolatoknak, embereknek, árucikkeknek a mobilitását. Az európai ö, építkezés pillérei ezek. Ez a feladata az Európai Bizottságnak a migrációval kapcsolatban is a belügyek területén, és teljesen egyértelmű ez a küldetés. Biztonságot kell elérnünk, ugyanakkor meg kell könnyítenünk a mobilitást e, oly módon, hogy Európa félelem nélkül tudjon növekedni. Ennek érdekében meg kell védenünk az európai identitást egy olyan területen, ahol e, garantáljuk az alapjogokat végre kell hajtanunk egy integrált és célzott politikát, hogy vonzuk a munkaerőt, vonzuk a tehetséget, amire a tagállamoknak szükségük van meg kell bizonyosodnunk arról, hogy Európa támogatni fogja a migránsok beilleszkedését, zöggenőmentes beilleszkedését, garantálnunk kell, hogy a terrorizmus és a bűnözés kívül maradjon az európai határokon, illetve ezek ellen hatékonyan fel kell lépnünk. Hölgyeim és uraim, amikor a migrációs és belügyi kérdésekről beszélünk, akkor nem együtt, ha nem együtt mozgunk unióként, akkor semmit sem fogunk tudni előrelépni. Amennyiben megerősítenek engem, akkor én számítani fogok önökre, a Libeszakbizottságra. Büszke vagyok, hogy jelöltek, mint első migrációs biztost. Egy Ez Juncker biztos és a bizottságnak is egy nagy kihívást jelent. Fokozott a nő azoknak a száma, akik szeretnék átlépni határainkat. Az unióként elkötelezettek vagyunk, hogy az emberi jogokat, az értemes emberi jogokat védelmezzük, ezért Európának biztonságosat kell nyújtaniuk azoknak, akik az életüket mentve menekülnek háborúk és egyéb szörnyűségek ellen és élni kell a, ezekben az esetekben a visszanem térítéssel, visszanem fordítás lehetőségével is. Az Európai Parlament lényegesen hozzájárult ahhoz, hogy egy erős, határozott európai menedékjogi rendszer jöjjön létre a jogi keretek és a mi prioritásaink azt szeretnénk biztosítani, hogy valamennyi tagállam ezeket az alapelveket egységes módon alkalmazza. Vannak egyéb kérdések is, amiket meg kell vitatni, nevezetesen például annak lehetőségét, hogy egységes státuszt kapjanak ezek a személyek az egész Európai Unióban. Az a Dublini rendszer ö, megvizsgálásával kapcsolatban további ö, lépéseket is ö, meg kívánok fogalmazni. Ö, ö, olyan emberek érkeznek ide, akik sok esetben ö, fatális ö, utazáson esnek keresztül, például a földközi tengeren keresztül. Ö, javítani kell azt a képességünket, hogy a menekülti válsághelyzeteket kezelni tudjuk. Támogatnunk kell azokat, akik időszakosan nagy nyomást szenvednek el a menekültügyi rendszertől. Nagyobb szolidaritásra van szükség, és ez csak abban az esetben lehetséges, hogy a tagállamok megbíznak egymásban, és ugyanakkor felelősségüket is vállalják abban azzal is tisztában vagyok, hogy a menekültek nagy többsége nemzetközi védelemre szorul, és ezek általában Európai Unión kívülről érkeznek olyan fejlődő országokba, mely országoknak megvannak a saját kihívásaik. A nemzetközi szolidaritás nem érhet véget az európai határokon. Európának többet kell tenni azon országok támogatására, ahonnan a legtöbb menekült érkezik. Szorosan együtt fogok működni kollégáimmal, Mogherini alelnökkel és a felelős biztosokkal, akik a külkapcsolatokért felelősek, hogy egy egységesebb politikát hozzunk létre a bevándorlás és a menekült ügy területén elkötelezett vagyok, hogy bátorítsam a tagállamokat, hogy fogadjanak be több menekültek saját államaikba. Az menekülteknek az áttelepítése, letelepítése az egyik legnagyobb szolidaritási gesztus, szemben azon harmadik országokkal is, amelyeknek nagy menekült lakosságuk van. Ugyanakkor csak akkor lehet az unió szavahihető, hogyha megküzd a jogtalan, jogcím nélküli bevándorlási esetekkel is. Ez azt jelenti, ugyanakkor az elutasított kérelmezőket viszont gyorsan és hatékonyan kell visszafordítani elsőbséget kell, hogy élvezzen az önkéntes visszatérés, illetve a fenntartható integrálódás azon országba, ahonnan érkeznek, és ezt meg kell erősíteni. Szükséges az is, hogy az együttműködésünket megerősítsük a kibocsátó országokkal, a országokkal, csak úgy, mint a nemzetközi és civil szervezetekkel egy átfogó megközelítés azt is jelenti, hogy legálisan lehetővé kell tenni az unióba érkezést mindenek előtt előnyeit élvezhessük ezáltal az integrációnak és a nemzetközi mobilitásnak. Európa egy globalizált, világnak a része, ahol várhatóan növekedni fog a nemzetközi mobilitás. Értékelnünk kell azt is, hogy milyen igényei vannak az európai munkaerőpiacnak, és a különböző ágazatokba képzett munkaerőre is szükség van. A nemzetközi verseny a magasan képzett személyek iránt már nagyon erős, de Európában is vannak olyanok, akik más ágazatokban dolgoznak szeretnék rendszeres párbeszédet folytatni valamennyi ö, szereplővel, ez a tagállamokkal, ö, vállalatokkal és szakszervezetekkel. Egy európai platform, amely koordinálja ezt a ö, ö, párbeszédet, mindenképpen rendkívül hasznos lenne. Az irányelveink ö, különböző hiányosságokat mutatnak. Ezért már felvetettük a, az, hogy fontos itt a megfelelő politikai útmutatás. Az én prioritásom lesz annak biztosítása, hogy a kutatók, diákok, mobilitására szóló megegyezés 2015-re létrejöjjön. Schengen. Schengen az egyik legnagyobb eredménye az európai integrációnak, és mindenképpen fenn kell tartanunk a határellenőrzés hiányát a belső határokban. Az, hogy nincsen belső határ, ez azt jelenti, hogy egy külső hatékony határellenőrzést kell megvalósítani. A tagállamok felelősek a saját külső határaiknak az ellenőrzését. Ugyanakkor a Frontexnek a kapacitásait fel kell használni annak érdekében, hogy biztosítható legyen az európai szolidaritás ehhez az eszközeinknek is elégségeseknek kell lenni. A parlament, a tanácsnak meg kell vitatnia hosszú távon a Frontex továbbfejlesztését, illetve hogy mi az, ami megvalósítható egy európai határőrizeti rendszeren keresztül a határokon át az, a csempészet a, ö, fokozottan növekszik, és ezért mindenképpen holisztikusan kell megközelíteni ezt az egész ö, problémát. A hatékony határellenőrzés ö, az új technológiákat is fel kell, hogy használja. Jobban kell élnünk a különböző digitális megoldásokkal, amik a mobilitást ellenőrizhetik az emberkereskedelem, csempészet ellen fel kell lépni. Azokat, akik kihasználják a ö, szörnyű helyzetben lévő embereket, ö, törvénybüntetés elé kell állítani. Az emberkereskedelemet ellen is, embercsempészet ellen hatékonyan fel kell lépni. Ez mindenképpen egy küzdelem a szervezet bűnözés ellen az Európai Unión belül és a világban. Ezért globális felelősséggel tartozunk. Az állampolgárok azt kérik, hogy védjük meg őket, személyes biztonságukért aggódnak az erőszak és a terrorizmus következtében amikor válságok, konfliktusok vannak a szomszédságunkban, akkor jobban fel kell lépnünk határozottabban a bűnözés és a terrorizmus ellen. A bűnözés terjed Európában és aláaknázza a társadalmainkat. Ezért egy új keret kell, amivel a az alapjogok betartására koncentrálunk, és jobb szinergia kell a külső fellépés ellen. Fel kell lépnünk a számítógépes bűnözés ellen is. Hasonlóképpen fel kell lépni az egyéb ö, szervezett bűnöző tevékenységek, mint korrupció, kábítószer kereskedelem ellen, mert ez komoly veszteségeket okoz a ö, közösségnek és a különböző költségvetéseknek. Az adatvédelem ugyancsak egy nagyon fontos kérdés. Most már megvan az Európai Bíróságnak az ítélete is. Meg kell vizsgálnunk, hogy mik a legjobb lehetőségek, hogy megfelelően betartsuk az alapszabályokat, többek között az arányosság, a személyi adatokhoz való jog és más alapvető jogokat. Az európai múltbeli események megmutatták, hogy újabb fenyegetettséget élünk át. Az Európai Uniónak segítenie kell, hogy a közelemmel a tagállamok megküzdjenek, és különösen, amikor ez kívülről jön mindenek előtt a megelőzéssel kell foglalkoznunk, illetve a radikalizáció elkerülésével. A rendőri együttműködés, az információcsere, a gerince ennek az európai együttműködés együttműködésnek, illetve a, fellépé, a közös fellépésnek. Ez egy komoly szerep. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, együtt szeretnék önökkel dolgozni annak érdekében, hogy kézzelfogható és valódi megoldásaink lennek. Az Európai Unióban ahhoz, hogy sikeres legyen a migrációs politikánk, azon területekre kell koncentráljunk, ahol az Európai Unió közös fellépése változást hozhat. Ugyanakkor a fellépésünknek tiszteletben kell tartania minden mértékben az alapjogokat. Ha én kerülök kiválasztásra, akkor azon a irányelveket megkívánom valósítani, amelyek a mandátumomhoz kapcsolódnak kollégámmal, Timmermans kollégával, alelnök úrral közösen fogunk együtt dolgozni, csak úgy, mint a bizottság többi tagjaival. Kötelezem magamat, hogy azokat az elveket segítsem, amelyek összefognak minket, hogy tiszteletben tartsam az alapjogi karta elveit, és egy olyan európai átlátható politikát folytassak, amely demokratikus oly módon, hogy ne kerüljünk bürokratikus falak mögé. A közös értékeinket kívánom védelmezni, és ugyanakkor megfelelni a kihívásoknak. Biztosítani kívánom, hogy együtt sikeresek legyünk, és megvalósítsuk a mandátumot és hogy Európa a szabadság, a remény tere legyen valamennyi állampolgár számára. Ez számunkra kötelező érvényű elkötelezettség. Köszönöm.